Jól van, kezdjük el tehát a szakbizottság munkáját, a ma délután, délutáni munkát, a 21. napirendi pont. Nem, mielőtt még a 21. pontra rátérünk, néhány információt szeretnék átadni. Hiszen a koordinátorokkal üléseztünk, és úgy döntöttünk, hogy szeptember 6-án a frakciók bemutatják azokat a képviselőket, megmondjuk a nevőket, akik az írországi uh, tanulmányútra mennek, valamint a 2013-as um, delegációs terveket, um, a különböző tevékenységekre vonatkozó terveiket, valamint az esetleges elképzeléseiket uh, a nemzeti parlamentekkel való találkozókról. A program figyelembe venni, veszi a 2050-es eh, roadmap-et, illetve azokat a hatásköröket, amelyek az adatvédelemmel függenek össze. És az USA és európai adatvédelmi kérdéseket is megvizsgálják. Ezen felül pedig Brazíliával a technikai előrehaladásról is tárgyalni fogunk. Erről döntöttek tehát a koordinátorok tegnap esti ülésükön. Most pedig a mai napi rendre térünk rám. Az első napi rendi pont Pilar de Castillo számol be nekünk az első napi rendi pont során a braziliai ITRE delegáció útról, de nem tudott itt lenni, és éppen ezért elküldte az ITRE szakbizottság tagjainak a beszámolóját. Ilyen módon a 21-es rendi pontot kitudtuk, letudtuk, kipipáltuk. És most még három napi rendi pontunk van, a 22-es, 23-as és a 24-es napi rendi pontok, amelyekről az Európai Bizottság véleményét kérjük ki. Ez három különböző felszólalást hallgatunk meg, és már is megadom az első felszólalónak a szót. A licenszek kiadása a rádióspektrum frekvenciák területén parancsoljon. Thank you, Madam President, and good afternoon. Elnök asszony, köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok a Rádium Spektrum Politika program végrehajtásáról, de különösen a engedélyezés eljárás, engedélyezési eljárásról a 4G mobil technológia kapcsán. Erről akarnak hallani. Ez a technológia és az LTI technológia, ugye a negyedik generációs technológia az LTI, LTI um, technológia, erről szól a radiospektrum politikai mm, véleményében a parlament, mint egy az állampolgárok gyors és széles sávú internetellátásában fontos szerepet játszó médiumnak, valamint a jövő médiumnak, amely a spektrum felhasználást hatékonyabbá teszi, és a kapacitás igényeket jobban kiszolgálja, hiszen egyre, jö, egyre nő az átvitt adatállományok mennyisége, valamint pedig más internet szolgáltatások felhasználását is lehetővé teszi. Ezért a rádióspektrum politikai program vélemény, melyet a, a parlament elfogadott februárban, a wireless széles hálózat mellett teszi le voksat. A parlament az SPP-t hangsúlyozza, és a 12 MHz, 1200 MHz-es spektrumot irányozza elő, illetve erre tesz javaslatot. És ilyen módon persze a spektrum inventori kérdése merül föl, amelyel mi a szakpolitikai programból kapott mandátumok keretében foglalkozunk, és természetesen hamarosan, amint előrelépést érünk el, beszámolunk a parlamentnek is. Ám hogyha wireless, ehm, tehát a drót nélküli szélessávú kapcsolatokról beszélünk, akkor eh, a program olyan kötelezettségeket is tart, amelyek a meglévő spektrumokkal való harmonizációt írják elő, és ez a kötelezettség két formát ölt. Egyrészt a technikailag már harmonizált rádióspektrum, amelyet eh, arra irányoznak elő, hogy a wireless széles sávú felhasználásra az Európai Unióban használják. Tehát Ezekkel kapcsolatban a tagállamokra az a kötelezettség hárul, hogy 2012 végéig az engedélyezést, a sávok felhasználását engedélyezik. Ígérem, hogy nem leszek túlozottan technikai természetű, bár a múlt évi vitából teljesen világosá vált, hogy a parlament nagyon is részt tud ebben venni. Négy sáv van, a 900, a 800, a 2 MHz-es, a 2,6 GHz és a 3,6 GHz-es sávok és a technikai harmonizáció már zajlik egy bizonyos ideje, de most a tagállamoknak már nincsen mentsége arra, hogy ezt a munkát végrehajtsák, hiszen csak így lehet a szolgáltatásokat az állampolgároknak biztosítani. A, és ebben a sávszélességben 870 MHz-ben kínálják a, sáv, a széles sávú kapcsolatot. A jelenlegi, a tagállami jelenlegi helyzetről pedig mindjárt beszámolok. Van egy külön kötelezettség, amely egy 800 mhz sávra vonatkozik, amelyről gyakran a digitális megosztás sávjaként szerepel, hiszen ezt régen televízió sugárzásra használták, és minthogy a digitálisra való átállás már majdnem végre, végbe ment, vagy pedig hamarosan végbe megy, ez a spektrum felszabadult. És persze egy technikai harmonizációt itt is végre kellett hajtani annak érdekében, hogy ez legyen a wireless szélesávú frekvencia, de ugyanakkor a parlament és a tanács kell, hogy döntsön mond a konkrét végrehajtási időszakról. Nos, a rádióspektrum politikai programban a parlament ezt meg is tette, és 2014 13 januárjában határozta meg a sáv felszabadításának a határidejét, illetve az engedélyezés megadásának folyamatának befejezésére a 800 MHz-es eh, <coughs> sávba. Tehát lehetővé kell tenni, hogy ezt a sávot eh, széles sávú felhasználásra használják fel. Mindjárt tájékoztatom önöket arról, hogy mit tudunk ezen sáv helyzetéről a tagállamokban. De először, hogyha megvizsgáljuk az összes spektrumot, az összes eh, frekvenciát, és megnézzük a parlament azon célkitűzését, hogy az 1200 MHz spektrumot a mobil és a wireless szélesávra felszabadítsák, megállapíthatjuk, hogy olyan helyzet jött létre, hogy a tagállamoknak bár technikai döntéseket kellett volna már a múltban meghozniuk, még mindig lemaradásban vannak kötelezettségeik teljesítése tekintetében. Ezen felül pedig egy olyan helyzet jött létre, amelyben a digitális televízióra való átállás és az analóg kikapcsolása több tagállamnak nehézséget okoz. Ez tehát az a folyamat, amelyet vizsgálunk, és a tagállamokkal együtt dolgozunk rajtuk. Mint mondottam, a négy már harmonizált sáv tekintetében tisztában vagyunk vele, hogy a legtöbb tagállam végrehajtotta az erre vonatkozó az ide vonatkozó Európai Uniós jogszabály átültetését, és amennyiben jól inf- vagyunk informálva, a megfelelő szabályozói leveleket eh, elkészítették a tagállamok a két, az 1800 és a 900-as úgynevezett GSM hálózat adaptáció tekintetében. Mint tudják, a GSM sáv szélesség felhasználásába a parlamentet mélyen bevonták, annak érdekében, hogy modernebb és innovatívabb technológiákra lehessen használni ezt a szélességet. Ugyanakkor vannak olyan sajnálatos helyzetek, ahol a tagállamok még eh, nem adták ki a um, engedélyeket, például a 2,6 ghz sáv tekintetében. Itt a tagállamoknak csak a fele hajtotta végre ezt a folyamatot. Tudjuk, hogy um, Hét olyan tagállam van, aki aktívan uh, folytatja le az engedélyezési eljárást, bizonyos esetekben aukciókról beszélünk, de vannak olyan államok, amelyek az idei év végi határidőt nem fogják tudni betartani. Márpedig ez nagyon fontos, hiszen a 2,6 GHz-es sávot a technológiai szakértők olyan sávként írják le, amely kitűnően együttműködik a 800 MHz-es sávval. Tehát, hogy korábban a 900 az 1800-as GSM sávval került összekapcsolása. Most technológiai és kapacitási oknál fogva a 800-asat a 2,6 GHz-essel kapcsolják össze. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a telekommunikációs cégek számára hozzáférhetővé tegyék ezeket a szolgáltatásokat annak érdekében, hogy az Európai Unió minden tagállamban működjenek a 4G szolgáltatások. Ami a 800 MHz-es hálózatot illeti, Hét tagállamban, mint mondtam, ezeket már engedélyezték, illetve kiírták a a odaítélési eljárást. Hét másik tagállamban zajlik ez a folyamat, de más tagállamokban a, a folyamat nem zajlik. Három tagállamban tervezik jövő évre az engedélyezési eljárást, tehát 2013-ban. Ez ugyanakkor legalább hét olyan tagállamot hagy még meg, akik nincsen definitív és világ bejelentésük a tekintetben, hogy hogyan akarnak megfelelni a kötelezettségvállalásuknak, illetve hogy energikusan próbálják megoldani a problémát. Másrészt a rádiófrekvencia program tekintetében el kell ismerni, hogy ez sok problémát is fog okozni, és azok a tagállamok, akiknek az interferenciát, a, például a légirányítási rendszerrel való interferenciát kell kiküszöbölniük Oroszországgal, Fehér Oroszországgal és Ukrajnával, vagy pedig vannak olyan tagállamok, ahol a végrehajtás lelassult viszmájoroknál fogva, a 800-as sáv felszabadítása, de ennek ellenére egy sor bilaterális megállapodás Oroszország, Ukrajna, és a tagállamok között megnyitotta a sávok megnyitásának lehetőséget ezért nem látjuk, hogy milyen akadályba ütközne a 800 MHz-es sáv autorizációja. Ugyanakkor különböző TV sávokkal való interferencia is felmerül más harmadik államokból, Éppen ezért vélhetőleg egy sor állam derogációt kér majd. Máig kettő tagállam kért derogációt, azaz tehát jelezték, hogy az általuk elmagyarázott okoknál fogva a jövő év január 1 nem tudják végrehajtani az engedélyezési folyamatot, egy másik tagállam pedig jelezte, hogy katonai felhasználás okán a 800 MHz-as sávszélességet nem fogják használni, a Rádióspektrum politikai program egyes szikke ezt lehetővé teszi számukra. A Rádióspektrum bizottság múlt héten a tagállamokkal tárgyalást folytatott le, amelyben Elmagyaráztuk nekik a derogációs folyamatot, és kértük őket, hogy világosan jelezzék, hogyha nem lesznek képesek arra, hogy idei, az idei végére kötelezettségeiket teljesítsék. Egy másik nagyon fontos szempontról is kell beszélni az engedélyezés folyamatában, elnök asszony, hiszen nagyon fontos, hogy arra bátorítsuk a tagállamokat, hogy a kérdések kezelésében minél átláthatóban járjanak el, és a több sáv opciót használják, hiszen minél több a rendelkezésre álló sáv, annál nagyobb a transzparencia és a biztonság az üzemeltetők számára. Ugyanakkor azt is biztosítani lehet, hogy nem lesz egy, egy mesterséges inflálódása a sáv áraknak, hiszen az üzemeltetők komoly beruházásokat hajtanak végre, annak érdekében, hogy szolgáltatásokat felkínáljuk. A multiband option, a több, hál, több sáv opció, az az opció, amelyet aktívan támogatunk, még akkor is, hogyha a tagállam tudja, hogy esetleg késedelembe jut, a tekintetben, hogy mondjuk egy 2,6 GHz-es sávot befagyassza, illetve rendelkezésre bocsássa, akkor is nagyon fontos, hogy legalábbis az engedélyezési eljárást elindítsa azért, hogy az üzemeltetők a saját hálózatok felépítését megkezdhessék. Az egyik ország, amely 800 MHz-es sávra már kiadta az, engedélyek, kiadta az engedélyeket, ugyanakkor csak 2014. január 1-ére bocsátja rendelkezésre ezt a sávot. Végezetül pedig, e, asszony, az a mód, ahogy e, az engedélyeket kiadják, nagyon fontos, hiszen van, hogy meglévő e, licenszbirtokosok kapnak licenszet, a 900-1800 MHz-es üzemeltetők, vagy új versenyzők lépnek a piacra, és nagyon fontos, hogy azok a kötelezettségek, amelyeket az üzemeltetőkre rónak átláthatóak legyenek. A 9800-as sávok odaítélése példaértékű volt, és éppen ezért, hogyha új, innovatív 4G szolgáltatásokkal áll elő egy szolgáltató, biztosítani kell, hogy ne jöjjenek létre kompetitív problémák a fi, az új piaci szereplőkkel szemben. Ugyanakkor, hogyha pedig az új szereplők az extra sávot sávra pályáznak, akkor biztosítani kell számukra, hogy versenghessenek a piacon. Ezért bilaterális párbeszédben, párbeszédben, tehát a tagállamokkal arra biztattuk őket, hogy egy sor persze testre szabott, esetről esetre változó hely, több eszközből álló eszközkészletet dolgozzanak ki. Két technológia van, két technika van, amit különösen fontosnak tartunk. Egyrészt hogy vagy a nemzeti roaming kötelezettséget írják elő a nemzeti hatóságok. Mondjuk van egy kis szolgáltató, aki belép a piacra, és számukra egy határozott időre biztosítják, hogy egy már kiépült hálózat szolgáltatásait használhassa, az ő hardverjét használhassa. Másrészt a versenyt és a versenyképességet azzal lehet megteremteni, hogy egy plafont vezetünk be, amely 1 GHz alatt van, tehát a 8 és 900 MHz-es sáv között, és ilyen módon biztosítjuk azt, hogy a rendelkezésre álló spektrumot a legigazságosabb módon osztjuk el, és ez biztosítja, hogy minél több üzemeltető használhatsa a széles sávú szolgáltatásokat, az 1 GHz alatti spektrumban. Ezek azok a kérdések, elnökasszony, amelyeket kollégáimmal az Implementation Teamben, a végrehajtási szakbizottságban, a tagállamokkal együtt dolgozunk ki, biztosítandó, hogy a liberalizáció és az engedélyezési folyamat a legjobban menjen, és minél gyorsabban rendelkezésére álljon a választóknak, az állampolgároknak ez a kitűnő szolgáltatás, és elősegítsük ezzel a gazdasági növekedést. Elnézést, hogy túl sokat beszéltem, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Tika asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, Köszönetet mondok azért, hogy megszervezték ezt a mai vitát. A vendégünknek külön köszönetet mondok, hogy eljött a szakbizottságunkba. Sajnos nincs jelen több kolléga, és azt javaslom ezért, hogy egy mini meghallgatást szervezzünk össze egy-két órában mondjuk, és akkor az Európai Bizottságot és szakértőket is meg kéne hívni, szabályozó hatóságokat is, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjére sor kerüljön, és megvitathassuk a problémákat, amelyekkel szembesülnek a tagállamok. Egyes tagállamoknál még akadályok merülnek fel, még nem tudták átültetni a gyakorlatba a szükséges intézkedéseket a 2013. január 1-i határidőt túl kell lépniük sajnos. Nem tudják betartani ezt a határidőt, ezzel ezt akarom mondani. Ezért arra kérem, hogy mondjon néhány részletet a nemzeti roamingról, illetőleg azon feltételekről, ahogyan a lefedettség a különböző tagállamokban alakul Tudjuk például, hogy Németországban vannak kötelezettségek arra nézve, hogy a lefedettséget biztosítsák vidéki térségekben is, és miután az megvalósult ez a lefedettség, akkor az üzemeltetőknek lehetővé tették később, hogy több frekvenciát használjanak a nagyobb városokban is. Tehát lehetőleg sok polgár számára biztosítják így a kommunikációt, minőségi kommunikációt. A második kérdés a nemzeti roamingra vonatkozik megint. Ön azt mondta, hogy az új üzemeltetők tehát az új szolgáltató kérheti egy már jelenlévő szolgáltatótól, hogy használják a hálózatát egy adott időszakra. Tudna valamit mondani arra, hogy milyen időről van itt szó? Ez nagyon fontos. Mégis hány évről, milyen időszakról? Bocsánat, még egy harmadik kérdésem is van. Mit tehetnek a tagállamok? Hogyan lehetne segíteni a tagállamoknak, abban, hogy betartsák a liberalizációs határidőt. Köszönöm szépen, Tikao asszony. Úgy látom, további hozzászólás nincs. Ebben az esetben a bizottság kap megint szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, köszönöm Tikao asszony, valóban vegyük a kérdéseket a roaminggal kapcsolatban tényleg az a helyzet, ez egy mechanizmus kíván lenni, amely biztosítani akarja, hogy az új piacra lépők, vagy későbben piacra lépők lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vegyenek a szolgáltatásban, és hozzáférjenek a hálózathoz. És ez úgy működik, hogy vannak bizonyos lefedettségi előírások. A szabályozásunk olyan jellegű, hogy nem írjuk elő részletesen a tagállamokra nézve, hogy hogyan kell kialakítani a szakpolitikai célokat, hogyan érjék el ezeket. Mi sokkal inkább egy keretet biztosítunk, hogy ez alapján döntsék el a nemzeti sajátosságaik alapján, hogy hogyan oldják meg a problémát, és hát ők ismerik a, az örökségre. Itt van egy nagy tagállam például, ahol több üzemeltető van, de van egy kisebb állam, ahol csak három ilyen szolgáltató van egymás mellett jelen, ez különböző eredményeket hoz, különböző feltételeket is teremt. Ezt a tagállamnak kell tudnia, de vannak példáink arra az elmúlt időszakra, mielőtt az új spektrumot lehetővé tettük nem maradt egy adott területen 900 MHz spektrum, és 1800 MHz lehetett, vagy a 3G spektrum, az, amit megnyitottunk ilyenkor, és annak érdekében, amikor az LTE szolgáltatások lehetővé teszik most már majd, hogy, kifejez, hogy kifejleszék a saját szolgáltatásaikat a fogyasztók számára, vagy egy új szolgáltató lép be a piacra, akkor az NRA egy kötelezettséget fog kidolgozni, hogy egy már engedélyen rendelkező és hálózattal rendelkező szolgáltató biztosítsa hozzáférést ehhez az, a saját hálózatához olyan területeken, amelyeket egyelőre nem fed le az új szolgáltató. Persze ez nem akár meddig mehet, mert ez már akkor a versenykárára menne tehát ezt testre szabott módon kell alkalmazni, tényleg, hogy figyelembe vegyük egy adott időszakra a kis szolgáltatók érdekeit. Németország jó példa, amit ön említett, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ezt a spektrumot felhasználják a társadalom bizonyos területei érdekében, most a vidéki térségekre gondolok, ahol nagyon kicsi a lefedettség a széles sávon, tehát nekik lehetőséget kívánunk adni, tehát ne kezdjük el azt, hogy a nagyvárosokban kiépítik a hálózatokat, aztán nem csinálnak semmit a továbbiakban. Tehát el kell érni a legritkábban lakott területeket is és ezért lehetővé tették, hogy más hálózatokat is alkalmazzanak, és így bizonyítsák, hogy képesek a vidéki hálózatfejlesztésben részt venni. Ez egy komoly rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, amit mondtam, de vannak egyértelmű szabályok, általános szabályok, tehát ez nem egy bianco csekk, akár meddig nem tarthat egy ilyen hozzáférés a piachoz, de egy adott időszak alatt nekik fel kell készülni arra, hogy maguk is szolgáltassanak nem tudom pontosan elmondani, milyen időszakról van szó, de mondom, a nemzeti szabályozó hatóság dönt a nemzeti körülmények alapján erre. Vannak ezek a kepek a spektrumoknál, a legjobb gyakorlatot észszerű meghatározni, de mondom, hogy adott tagállam függvényében kell ezt eldönteni, hogy mi a legkedvezőbb. Ahol már van három nagyobb szolgáltató biztosítani kell, hogy ne legyen több mint 20 MHz-nyi spektrumuk, amit egy gigahertz alatt tartanak, tehát ha volt nekik már egy 900 MHz-es vagy 800 MHz, tehát a, a kettő esetében elő megnéztük a tagállamok helyzetét, és azt mondtuk, hogy a megahertz észszerű ezen a területen, hogyha egy maximumként alkalmazásra kerül. Itt egy objektív helyzet van technológiai szempontból kiindulva, és a spektrum, hogyha a 1800-ból vagy a 2 GHz-ből indulunk ki, ott más szolgáltatásokat is lehet biztosítani. És a hangalapú szolgáltatás természetesen nagyon fontos minden polgár számára. Itt, ha most a 20 MHz mellett nem tartunk ki, nem mondjuk, hogy nem lehet sokkal több. Itt a nemzeti sajátosságokat figyelembe kell venni. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem vezetnek be egy maximumot. Azt mondták, a versenyhelyzet olyan a piacon, hogy ez úgyse szükséges. És vannak más jellegű kötelezettségek, amelyek alapján biztosítsák azt, hogy a szolgáltatást kiterjesztik az összes területre, és versenyhelyzet alakul ki az ország területének a polgárok nagy részére tekintve. Remélem, hogy megválaszoltam általánosságban a kérdését. Grazie per eh, l'intervento. Köszönöm Elő. szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását és a látogatását is. Ezzel a 22. napi rendi pontot zártuk le, a 23. következik, ez a decemberi konferencia, 12. decemberi konferencia, a bizottság kap szót. Köszönöm szépen a meghívást, hogy nagyon korán hívtak meg. Ilyen korán eljöhettünk már és beszéljünk a VCIT-ről, és azt kell, hogy mondjam, ideiglenes állapotban, előzetes állapotban vagyok még. Amit mondok, az még nem végleges, remélem ez sikerül mind tisztázni, de egyelőre egy 10 percen belül szeretnék betekintést adni önöknek arra, hogy mi történik itt, milyen témák kerültek az asztalra, és az európai partnereink milyen jellegű ügyekben vesznek részt a vitákban. Szeretném elmondani, ez nem egy új dolog itt persze, szabályozás már régóta van a távközlésben természetesen, valamikor a nemzet, ez a terület a távközlésben 88-ban került szabályozásra, és azok konferencia résztvevői tették meg az első lépéseket. Szeretném elmondani, hogy mi volt a célja ennek a szabályozásnak. A cél az volt, hogy általános elveket határozzunk meg. Ez nagyon fontos, és alkalmazhatóvá kell tenni ezt a közigazgatások számára. Most nézzük azt meg, hogy mi, miért szükséges egy ilyen konferencia különböző ötletek vannak erre nézve. Most nem kívánok teljesen a részletekbe menni, de ami fontos az az, hogy a távközlési helyzet most más, mint 1988-ban nyilvánvaló. Könnyű elmondani. Akkoriban állami monopóliók működtek szinte mindenhol, most pedig van egy magánszféránk tehát egy magángazdaságunk, itt vannak a mobilok, itt van a vezetékes hálózat, az adat továbbítás, az a, a telefonálás inkább adat alapon történik, és nem hangalapú továbbítás az, ami terjed. Éppen ezért nagyon komoly változások vannak, és meg kell nézni a szabályokat, és emiatt hogyan alakítottuk ezt ki, mi, mit csinál 2010 2012. decemberében mit kívánunk tenni rövid a karácsony előtt. Az ITU megint csak nem akarok az részletekbe menni, úgy döntött 2010-ben, hogy itt az ideje, hogy szervezünk egy konferenciát, amely felvizsgálja a jelenlegi szabályozást. Ez természetesen egy átfogó gyakorlat része. Itt itt az internet természetesen az internetről külön vita folyik, a távközlési szabályokról külön vita folyik, különböző párhuzamos viták folynak ezzel kapcsolatban. Egyébként a kollégáimmal igyekszünk részt venni ezeken a vitákon, és egy koherens vonalat kialakítani, de nem mindenki gondolkodik így. Mi, kíván, mi azt szeretnénk, hogy itt egy egységes filozófiát tudjunk képviselni, itt nem egyetlen entitásról beszélünk, az, itt van az ITU és a Világfórum, a Világ Telekom Fórum, talán többen nem tudják önök közül, hogy hogyan működnek ezek az internetes kormányzási fórum, mások is vannak, tehát a különböző vonalakon, pályákon folynak a viták. Ki vesz részt ezeken a vitákon? nem tudják elolvasni, de egyébként a prezentációt rendelkezésükre bocsátjuk későbbiekben. Itt látjuk a tagállamokat, természetesen itt nem csak az EU tagállamokról, hanem az ITU tagállamokról beszélek, ha itt a, a tagállamokat mondjuk, és a szerződő felek. Azt szeretném elmondani, kik a szerződő felek, az ITU és a nemzetközi távközlési szabályok aláírói nem ugyanazok, tehát ez egy különböző helyzet. Aztán vannak más érintettek is, az úgynevezett szektorális tagok, az ágazati tagok, ezek természetesen a tagállamokhoz képest némileg másképp látják a dolgot, de a civil társadalom hangját is meghallgatjuk ezekben a vitákban. Nyilvánvaló, ez nagyon fontos éppen itt a parlamentben hangsúlyozni. Az EU tagállamai aláírói az ITR-eknek, és az Európai Unió egy entitásként, egy csoportként később jelentkezik, és így vesz részt a vitában. És az egyik nagyon érdekes jelenség, amit itt látunk, a VRC során is odafigyeltünk az úgynevezett európai kokait vannak országok, amelyek itt összeülnek, és csoportokat alkotnak természetesen, mert ha csak 150 ország elkezd beszélni, az kezelhetetlen többé. Éppen ezért erre ügyelni kell és természetesen az ITU is fontos szerepet játszik titkárságként, de a tagállamok azok, amelyek hajtják a dolgot. Három típusú javaslat merülhet fel a konferencián, az egyik a világ részéről, ha úgy tetszik, a tanács munkacsoportja előkészít egy dokumentumot, és most fejezték be ezt a dokumentumot. Igyekeznek belevonni, figyelembe venni az összes kommentárt, javaslatot, amit előtte tettek. Aztán vannak a különböző regionális csoportok, és az európaiak, és hát vannak az egyes tagok is természetesen. És ezeket összefogjuk, a dokumentumot kialakítják, és köröztetik, és két héttel a konferencia előtt, na nem akarunk teljesen új dolgokat, persze, a határidő két héttel a konferencia előtt van, arra számítunk, hogy lesznek meglepetések, persze mindig vannak ilyenek, nem fogjuk tudni elkerülni milyen jellegű javaslatok vannak, milyen témákkal kívánunk foglalkozni. Ezt most itt nem jogi szöveg, nem jogi definíciókban fejezem ezt ki. Itt igyekszem a dolog típusára felhívni a figyelmet. A parlamentben szerencsésebb a roaming, a visszaélés, csalás, adóztatás, átláthatóság, hogyan adjuk ki a routingot, hogyan szervezzük meg aztán általános elvek ki miért fizet, hogyan tudjunk, tudunk a távközlésből pénzt kivenni, aztán lehető, lehetővé teszik a differenciált forgalommenedzsmentet, ez, aztán a kiberbiztonság és a spamek kérdése. Te persze ez nem egy végleges lezáró jellegű felsorolás, hanem ebben az összefüggésben keresünk témákat, milyen vitákat folytattunk az Európai Unión belül az európai résztvevőkkel, persze más országokkal is tárgyalunk előtt, a Törökország, Oroszország, azt mondtuk, 14 oldalas, 10 cikkből álló dokumentum ez, és nehéz lenne egy 60-80-as oldalas szöveget részletesen átdolgozni. Nem lehet a célunk az, hogy a teljes szerződést újra átdolgozzuk, a lényeg az, hogy elvek szintjén szabályozzuk a dolgokat. És Európában érezzük, hogy technológiai szempontból semleges legyen az eredmény, és piaci szempontból is. A legrosszabb dolog, ami történhet, hogy elkezdünk jogszabályokat alkotni a mai technológia alapján, vagy az öt évvel ezelőtti technológia alapján, hiszen ez az, amire a legjobb tudásunk van, legjobb tapasztalataink vannak úgy kell alakítani a dolgot, hogy alkalmazkodni tudjunk azon technológiához, amely minden bizonyal megjelenik. És az egyes tagok jogát is lehetővé kell tenni, jogalkalmazását lehetővé kell tenni. Egy példát mondanék az Európai Unió és a tagállamok természetesen a biztonságos távközlési rendszer hívei de hát nyilván nem kell nekünk elmondani azt, hogy biztonságosak kell tenni a hálózatokat, megvan erre a saját jogunk, tisztában vagyunk ezzel. Aztán, ami a sajtóban gyakran beszélnek a, az internet átalakulásáról, mert nem lehet igen vagy nem válaszokat adni. Ugye az internet eleve távközlési hálózatokon történik, tehát van itt egy kapcsolat. De amit mi kifejezetten szeretnénk elmondani, hogy ne terjesszük ki ezt a szerződést mindenre, ami az internetet jelenti, ez egy fontos dolog. Jó. Aztán van egy EU téma is, ami tipikusan EU dolog. A bizottság és a tagállamok osztják ezt a nézetet nem akarunk úgy járni, mint a dubai találkozó után, hogy ezek után az egész európai jogot újra kell tárgyalni, tehát ehhez nem nagyon kelljen hozzányúlni. E, persze van egy sor kockázat is ebben a vitában. Az első az összefügg azzal, amit az elvekről elmondtam, mi sokat vég, elvégeztük már, van erre vonatkozó EU jogunk, nem szeretnénk ezt teljesen átalakítani. Éppen ezért ezt biztosítani kell, és nagyon éberek leszünk ebben. Aztán az internet használat esetében az innovatív jellegre hívjuk fel a figyelmet, lehet, tehát a nem akarjuk az innovációt csökkenteni, a hálózati semlegesség, nem hiszem, hogy itt el kell magyaráznom a parlamentben, mit is jelent a hálózati semlegesség. Ez európai szinten is vita volt, ez egy alapvető felvetés, erre figyelnünk kell, de a kockázat fennáll, és egy dolog, amit még szeretnék elmondani a tárgyalások során, azt láttuk, hogy nem százszázalékosan világos a szöveg, nem mindenki látja a saját véleményét ugyanúgy, és akkor elhangzik, mi ezt így értelmezzük, valaki azt mondja, ez nem érinti az internetet, másoknál meg azt mondják, ez igenis érinti az internetet, tehát egy ilyen kockázat van, tipikus tárgyalási alaphelyzet, hogy van egy szöveg, és mindenki azt kezd vele, amit szeretne. Éppen ezért figyelni kell, hogy a partnereink hogyan értelmezik a szöveget, és nem szabad itt különböző jogot lehetővé tenni. Ez nyilván nem jó a távközlési szektornak. Már mondtam, az Európai Unió 2012-ben más, mint 1988-ban. Nyilvánvaló, hogy az európai jog sokat változott, nem akarom ezt mind felidézni, de nagy számú jogszabály született, ezt nem nehéz kitalálni, és természetesen ezek érintve lesznek a vitáink alapján. Aztán az Európai Uniónak éppen ezért aktívan kell ebben dolgoznia, és lépnie kell látnunk kell, hogy az egész teamnek a része vagyunk, tehát a bizottság, a tagállamok, tehát mi egy európai csapattagja vagyunk, és egy globális csapattagja, és egy erős Európai Uniót szeretnék képviselni. Mit jelent ez az Európai Unió szempontjából? Bizonyos állásfoglalásokban az Európai Parlament már kifejtette, hogy az Európai Unió beszéljen egy hangon, és együttesen lépjen fel az Európai Bizottság, nem tagállam, nem aláíró fele ennek a szerződésnek. Sajátos szerepünk van, ott vagyunk az összes ülésen természetesen, ez nagyon fontos is, vagy és megszólalunk, ha szükség van rá, de a tagállamok az ITU tagjai, ami időnként bonyolítja a helyzetet, amikor egy európai nézetet kell képviselni mert a, az Európai Uniós Szerződés 218. cikke azt mondja ki, hogy ahol EU jog létezik, ott egy európai álláspontot kell kialakítani. Az Európai Bizottság most egy javaslatot készít éppen erre nézve a tanács számára, de ezt a kollégium még nem fogadta el. Összességében, mm, hogy mi is legyen a tartalma egy ilyen javaslatnak, de az Európai Unió előkészít egy ilyet a lényeg az, hogy az Európai Uniónak, hogy ha Dubaiban vitára kerül sor decemberben, akkor az Európai Uniónak legyen egy álláspontja és kellő időben tárgyalnunk kell az érintettekkel, az egyes tagállamokkal, a parlamenttel, az NGO-kkal, az ágazattal, hogy együtt eldöntsük, merre megy ez a folyamat, valószínűleg hova vezet, ezért kellő időben fel akarjuk készíteni a csapatunkat, hogy surlódásmentesen tudjunk együttműködni. Brüsszel, Dubaiban már jól képviselve legyen, és azt az eredményt érjük el, amit tényleg szeretnénk. Elnök asszony, ez egy első bevezető prezentáció kíván lenni, igyekeztem általánosságban beszélni a témáról, és ezek után szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kollégának, most pedig Hibner asszony két szót. Nagyon szépen köszönöm. Ha jól tudom, a konferencián nem lesz szó minden egyes témáról, amiről is beszélt itt. Minden tevékenység, amely része a szakbizottságnak, mint például a, ez egy globális a fórum. Azt le szeretném megkérdezni, hogy mi volt a decemberi konferenciának az üzenete, illetve hogy beszéltek-e ezekről a különböző kérdésekről, beszéltek-e a hozzáférésről az új eh, technológiák esetében, illetve arról, hogy eh, milyen eh, projekteket lehet választani. Beszéltek-e mindenről, vagy volt -e egy adott vezértéma, vagy eszmét cseréltek-e a technológiázoló hozzáférésről, vagy más kérdésekről? És szeretném azt is tudni, hogy a jogszabályokat mindenki úgy értelmezi-e, ahogy a többiek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is a, az előadását. Valóban nagyon fontos témáról van szó, mert a telekommunikáció láthatatlan, és az internet láthatatlan, de ez a legfontosabb eszköz a jövő növekedése és fejlődése szempontjából. We will have once again in September... És még egyszer, szeptemberben, vagy akár később egy ilyen kis kerekasztal beszélgetést, vagy előadást kellene tartani, és akkor esetleg valami írásbeli anyagot is eljuthatna erről az előadásról, hiszen nagyon nehéz követni mindazt, amit elmondott, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megértsük még jobban mindezt, hiszen végül is mi vagyunk azok, akik hatással lehetnek erre a területre. és ez az a legpuhább terület, ami Európában létezik, és ezért biztos vagyok abban, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy többet kell erről tudnunk, és megfelelő ismerettel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy érdemben beszélhessünk erről, és a lehető legjobb megoldást megtaláljuk e- az Európai Unió számára, illetve a tagállamok számára, mert ami látható, And the main advantage is especially in... Az, ami látható az az, hogy óriási a verseny ezen a területen. Grazie. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman, for this opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Anders Dotter asszony. A decemberi találkozónak a témái eléggé különbözőek, de ezt vannak olyan témák, amelyek nem kerültek megmutatásra, vagy nem vették figyelembe, például a civil szervezetek, mert túlságosan nagy a részvétel költsége, nem voltak előkészítő dokumentumok is, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tervezi-e azt, hogy növeli-e a civil szervezet részvételét a további találkozókon, és hogyan lehetne a továbbiakban fellépni ezekkel a kérésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, rendben. Most pedig visszaadom a szót a vendégünknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először és az utolsó két kérdést válaszolnám meg az eljárással és a részvétellel kapcsolatban. Ezek nagyon fontos kérdések, amelyekre nem elégszer figyelünk, vagy nem figyelünk eléggé. Két-három éve zajlik ez már, és néhány alkalommal jobban előfordul ez a kérdés. Jelenleg folyik a vita az átláthatóságról, az eljárás átláthatóságáról az ITU-ban. Európa nagyon is ösztönözte az ITU titkárságát arra, hogy nyilvános legyen ez a vita. A dokumentum az nyilvánosan elérhető lesz. Vannak olyan országok a világon, amelyek nem ennyire átláthatóak, mint az európai tagállamok, de nagyon fontos eh, ez a pont, és eh, megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a fő dokumentumok elhetőek legyenek mindenki számára. Ami a partnerek részvételét illeti, már említettem korábban, hogy a bizottság mindenképpen szeretne a partnerekkel tárgyalni, de ez nem elegendő, egyetértek önnel. Én nem tudom, hogy mennyire vagyunk teljes mértékben átláthatóak, nem tudom mennyi személy, nem tudom hány szervezet van jelen Genfben, elég nagy spektrumra terjedez ki. Minden delegáció hozzáfér a dokumentumokhoz. Mi szeretnénk egyfajta átláthatóságot gyakorlatban, igazából már mindenki megkaphatja ezeket a dokumentumokat a résztvevő szervezeteken keresztül. Az a célunk az előkészítések során, hogy önökkel, az Európai Parlamenttel, a szerepvállalókkal tárgyaljunk, de ha azt mondják, hogy szeptemberben jöjjünk vissza, akkor azt örömmel teljesítjük, akár egy szélesebb körű kontextusban is. Nagyon fontos az, hogy ezt elvégezzük, és hogy megosszuk a, az ismereteinket önökkel, illetve az európai szereplőkkel, és hogy ez az előkészületekben is megmutatkozzon. Egyetértek önökkel abban, hogy a civil szervezeteket be kell vonni ebbe. Elmondhatom, hogy már beszéltem némelyikökkel, és elég jól ismerik a témát, és van egy jó nyilvános dokumentum is, amit az eh, Internet a adott eh, közre. Az első kérdés a különböző témákkal kapcsolatban. Semmiről nem döntöttünk még. Én csak felvázoltam a javaslatainkat, valamelyik komolyabb, valamelyik kevésbé komolyabb, de mindegyikkel foglalkozni kell. Minden olyan javaslat, ami megszületett, az terítékre fog kerülni, és ezekkel majd a konferencián foglalkozni kell. De jelenleg még nem tudunk következtetést levonni. Néhány javaslat eléggé széles körül, nem igazán tudjuk még, hogy mit jelent ez, ezeket még értelmezni kell, vannak amelyek nagyon részletesek, vannak olyanok, amelyek technikailag korrektek, van, amelyik nem összeegyeztetett a jogszabályokkal, tehát tényleg nagyon sokrétű javaslatok születtek. Ezek a nyilv- ezeket szeretnék nyilvánossá tenni, és ezáltal is ö, sokkal részletesebb vitát tudnánk folytatni. De, ahogy mondtam, maga a folyamat az nem olyan, mint a BCIR-rel, ahol több éven keresztül folyik a folyamat, mert technikai tanulmányok előzik meg. Lehet, hogy lesznek olyan javaslatok, amik három héttel a konferencia előtt születnek meg, és ezekkel is foglalkozniuk kell majd a delegációknak. Tehát nagyon bonyolult ez a tárgyalás, talán legnehezebb, mint eddig megéltem, pontosan amiatt, hogy kicsit bonyolult a felépítése az előkészületeknek. Az előkészületek során és a konferencia alatt is szeretnénk azt, hogyha jó lenne az információ áramlása, és nem szeretném, hogyha a konferencia után bármilyen fajta meglepetés lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mondja az elnök asszony. Most pedig rátérünk a 24-es napirendi pontunkra. Ez az utolsó napirendi pontunk, a bizottság jelentése. A kiberbiztonsággal foglalkozó közeljövőbeli csomagról fogunk hallani. Kálbe. Kálber kollega fog erről beszélni nekünk a bizottság részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok a bizottság részéről. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy az Európai Ciberbiztonsági Stratégiáról beszámoljak, és a főosztályvezetőmet képviselem, aki nem tudott ma délután eljönni. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a ciberbiztonság területén lépéseket kell tenni. Biztos a nagy támadásokról minnyáján olvastak, ahol biztonsági rendszereket támadtak meg, a gazdaságunkat és a magán adatokat is meg kell védenünk, és a gazdaság szárnyalása is az internettől függ egyre inkább. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy sokkal nagyobb gazdasági növekedést érhetnénk el Európában, hogyha elterjedettebb volna az internet, elterjedtebb volna az internet, de sokszor éppen a biztonsági aggályok okán nem használják az internetet. Itt nem csak a mi egyéni adataink vannak veszélyben, hanem a nemzetbiztonság kérdése is a figyelem homlok terébe került, és teljes gazdaságok veszélyeztethetők. Az internet nem ismeri a határokat, nem zárkózhatunk be az európai elefántcsontoronyba, nem a net nélküliség tengerében vagyunk egy behálózott sziget, hanem az egész világ össze van kapcsolva. Ezért a ciberbiztonsági stratégia egy holisztikus megközelítés, több szolgálat vesz benne részt. Krusz asszony a DG Connect-től, Malmström asszonyi DG Home és Ashton asszony e szolgálatai, ez a három szolgálat működik szorosan együtt a DG a ciberbiztonsági stratégia kidolgozásában. Mi a ciberbiztonsági stratégia fő célja? Nos, az, hogy biztonságot teremtsünk a digitális közegben, és így az alapjogokat és a társadalmak alapértékeit megvédje. Három fő csapás iránya van ennek. Egyrészt javítani szeretnénk információs és kommunikációs eh, rendszereink eh, biztonságát ezen felül, a bűnözés, főleg a ciberbűnözés elleni harcnak is eszköz ez, hiszen a ciberbűnözés a kereskedelem szintjét érte el a forgalmazott érték tekintetében, és végül, de nem utolsó sorban, ahogy mondtam, nem szigeten élünk, a harmadik cél tehát az, hogy koordinált és kooperatív erőfeszítéseket tegyünk a ciberbűnözés leküzdése területén az Európai Unión kívüli térségben is. The cybersecurity strategy, uh, first and for all, there is making sure... Lássuk tehát a ciberbiztonsági stratégiát. Biztosítani kell, hogy minden tagállam rendelkezzék azzal a lehetőséggel, hogy megvédje hálózatát, a felhasználókat, a választókat, az állampolgárokat. És nem csak nemzeti szinten kell tudnunk válaszolni a kihívásokra, hanem koherens európai módon is. És amennyiben egy támadás túlmutat egy, egy állam határán, fontos, hogy koordináljuk a fellépést. De ne feledjük el, hogy az információ és kommunikációs technológia és az internet hatalmas gazdasági szereppel bír, nem csak a, a cégek segítésében, hanem maguk is vállalkozásokat hoznak létre ezen a, ebben a térségben, ezen a területen. Éppen ezért tehát az európai ICT piacot megfelelő határozott és biztonságos biztonsági kerettel kell ellátni a felhasználói dimenzión túl biztosítanunk kell azt is, hogy ne történjen meg, ne legyen elkövethető a bűncselekmény. Nem, ha elkövetik a bűncselekményt, akkor mitigatív hatást kell gyakorolnunk, azaz csökkentenünk kell, tompítanunk kell a bűncselekmények hatását, illetve a forenzikának a bűn, a nyomozó munkát segítő tudománynak is minden segítséget meg kell adni. A ciberbiztonság persze a userrel, a felhasználóval kezdődik. Tehát az egyéneket és a cégek eh, figyelmét is sokkal magasabb szinten fel kell hívni a veszélyekre, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy melyek a veszélyek, hogyan kell védekezni, és hogyan lehet biztonságban böngészni az interneten, illetve az internet minden gazdasági és egyéb hasznát kihasználni. A technológia nagyon gyorsan fejlődik, olyan ez, mint a fegyverkezési verseny. Éppen ezért folyamatosan a legújabb technológiára kell felkészülnünk, és a rontó szándékkal fel, fellépő rontók ellenében a, előtt kell, előttük kell járnunk legalább egy fejhosszal. Ezért a kutatás és a fejlesztés területére növelni kell a ráfordításokat, de nem csak az abszolút értékben, hanem meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk a kutatási erőfeszítéseket jobban integrálni, e cél szolgálatába jobban állítani. Nagyon fontos a ciberbiztonság nemzetközi dimenziója. Itt harmadik államokkal való partnereinkkel az általános érdekű kérdéseket fogjuk megvitatni, amelyek a nemzeti kérdéseken túlmutatnak. Ezen. És persze, a legjobb gyakorlatokat is ki kell cserélnünk, és tapasztalatokat is gyűjthetünk partnereinktől a világ bármely pontján. Nos, hol állunk a ciberbiztonsági stratégia előkészítésében? Először is egy jogalkotói javaslatot készítünk elő a 140-es európai szerződéses cikkre alapozva. A nemzeti képesség növekedése lesz az egyik aspektus ennek az anyagnak, annak érdekében, hogy felkészült legyen és gyorsabban tudjon válaszolni minden országa támadásokra. Megkérjük majd a tagállamokat, hogy az ilyen események kezelését egy nemzeti koordinátorra bízzák, aki egyébként kapcsolattartó pontként működik majd a többi tagállammal való együttműködésben. Ezen felül létrehozunk egy együttműködési hálózatot, ahol a bizalom alapján információt cserélünk egymással, és a országos védelmi mechanizmusokról is tájékoztatjuk európai partnereinket, hogy így hatékonyabban lépjünk fel a rontó a rontó szándékok ellen. Végezetül pedig a védelem szintjét kell növelni, és a piaci dimenziót figyelembe kell venni, a kockázat menedzsmentet támogatni kell, amely um, oda vezet, hogy a cégek belső kultúrájában a ciberbiztonság elleni fellépés egy fontos elemé válik. És akár a ciberbiztonsági auditok bevezetésére is gondoltunk. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Grazie. Köszönöm szépen, Fan Andersonnak adom meg a szót. Thank you. Um, so I have a few questions to the Commission about the future. Köszönöm szépen. A ciberbiztonságról van egy-két kérdésem. A ciberbiztonság különböző aspektusait hogyan osztják el, különböztetik meg? Egy stratégiát dolgoznak ki mindenre, ami az információs kommunikációs technológia területére tartozik, vagy pedig a biztonsági és védelmi intézkedéseket eh, külön választják attól függően, hogy milyen infrastruktúrára eh, dolgozzák ki. Ahol például a kábel vagy az online szolgáltatásokra teljesen más eh, megfontolásokat alkalmaznak. Második kérdésem. a cégek számára előirányzott kockázat felmérés eszközeit a lakosság számára is biztosítják-e majd, azért, hogy a felhasználók maguk ellenőrizhessék a kockázatokat, amelyeknek kiteszik magukat, és ilyen módon fel tudják használni jobban az internetet hiszen úgy gondolom, hogy ha a közérdeket védeni akarjuk, akkor nagyon fontos van, hogy a bizottság erre a kérdésre is kitérjen. Grazie, signora Ibner. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannak ellenére, amit sokan néha gondolnak, ez a terület a jövőnk záloga. Az internet egy csodálatos találmány, de bizony nagyon veszélyessé is válhat, egy veszélyes fegyveré válhat a rontó szándékú csoportok kezébe. A ciberbiztonságnak ezért több szinten kell foglalkozni a kihívásokkal. Például az adatlopásra gondolok, banki adatok lopására, de gondolhatok a nemzetbiztonság vagy a nemzetközi biztonság kérdésére is. Ezeket mind felveti az internet biztonságának kérdése, például a tagállamok és az államok közötti információcsere játszik nagyon fontos szerepet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gyorsan lépjünk fel. Azt is tudjuk, hogy az adatlopás, például az orvosi adatok lopása azért veszélyes, mert eh, akár egyes egyének, polgártársaink ellen fel lehet használni az így kinyert, rontó szándékkal megnyert, megnyert adatokat. Ezen felül akár szexuális bűncselekményeket is lehet elkövetni az interneten keresztül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felkészítsünk mindenkit ezekre a veszélyekre, a lakosságot és a cégeket egyaránt. Az is nagyon fontos, hogy biztosítsuk a hiteles internet szolgáltatást és a biztonságos internet teret, virtuális teret. Valóban a bűnözés elleni harc nagyon fontos, arra volnék kíváncsi, hogy milyen gyorsan tud fellépni a bizottság, hogyha, olyan, hogyha tiltott weboldalak jelennek meg az interneten. Milyen weboldalakra gondolok? valami távoli szigeten működtetik, vagy jegyezték be a weboldalt, és tilos tartalom tartalmat tartalmaz. Van-e a bizottságnak, vagy valamely szabályozó hatóságnak hatékony eszköz a kezében, hogy ezeket a weboldalakat bezárassa, hogy ne kelljen hosszan várakozni? Nagyon fontos kérdésről van szó, nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Hiszen, hogyha preventíven akarunk fellépni, megelőző módon, az is fontos, de nagyon fontos, hogy a reakcióidőnk is lerövidüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a felvetést, most pedig megadom a szót Kálberg úrnak a bizottság részéről, hogy válaszolja maga a kérdéseket. Kezdjük az első kérdéssel. A ciberbiztonsági stratégiában technikai részletekben nem merülünk el, hogy a különböző applikációk vagy modalitások, vagy az infrastruktúra különböző szintjeit hogyan kell megvédeni magas szinten szabályozunk, és azt mondjuk, hogy minden rendszer applikáció, rendszer alkalmazás az ITC területén belül megfelelő biztonsággal rendelkezzék, és hogy az intézkedések arányosak legyenek ahhoz a veszélyhez mérve, amelyek felmerülhetnek. És így elkerüljük a túl költséges megoldásokat, amelyek egyszerűen túl nagy ráfordítást jelentenek. Ilyen nagy célokról beszélünk, ezeket fogalmazzuk meg, és minden szint számára a mobiltelefon, az okostelefon, a számítógép, a telefonközpont, a router számára azt tartjuk célirányosnak, hogy minden szereplő maga fogalmazza meg, hogy mi a megfelelő biztonsági cél a biztonsági vertikumban. Ami a kockázatokat, a kockázat kezelést illeti, ez egy nagyon is jogos és megalapozott kérdés. Hiszen minnyáján tudjuk, hogy a biztonság end-to-end -end kell, hogy működjön, hiszen a támadás mindig a leggyengébb láncszemet érinti, tehát az egész rendszer kell, hogy biztonságban legyen, hiszen ha egy láncszem gyenge, a rontó szándékúak kikezdik azt. Éppen ezért a teljes rendszer működése, hogyha akár csak egy része veszélybe kerül, akkor cégek, állampolgárok kerülhetnek veszélybe. Az, aki az egész rendszert működteti, kell, hogy biztosítsa, hogy arányos és hatásos eszközöket ragadott meg a veszély csökkentés érdekében. Arra a kérdésre is válaszolni, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni határainkon belül, lehetőségeinkön belül, hogyha bűnös tartalmú weboldalakat akarunk eltávolítani az internetről. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyel a stratégia jelenleg nem foglalkozik, hiszen tudjuk, hogy a weboldal kikapcsolására vonatkozó intézkedés a mindenkori ország, az érintett ország igazságszolgáltatási és rendészeti rendszerétől függ. Fontos persze, hogy egy európai koordinációt teremtsünk meg, tehát hogy egy egyik ország a másik országnak jelzi, hogy egy illegális tartalmú weboldalat működtetnek nála, akkor ez a másik tagállam megfelelő intézkedéseket foganatosítson annak érdekében, hogy ezt lekapcsolják. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottságnak. Köszönöm azoknak, akik végig maradtak az ülésen, ezzel a napi rendünket ledolgoztuk, ezzel berekeztem az ülést, és harmadikán, méghozzá szeptember harmadikán találkozunk 15 órakor.